Welcome back for the afternoon session, and I would like to start with, with the, uh, the outcome of the... Hölgyeim és Uraim, a koordinátorok ülésének a következtetésével kezdeném. Ma délután került erre sor. A módosított napirend tervezetet elfogadtuk. Október 10-11-e ülésünkre vonatkozóan. Kettes napirendi pont, semmiféle jelentésről, véleményről nem tudunk beszámolni. Az ajánlások témájában a kompromisszumokat három petícióra vonatkozóan elfogadtuk, a 0211-re, 0213-ra és a 0443-ra vonatkozóan. 02 per 49 per 2016-os petícióra egy kiegészítéssel elfogadtuk a kompromisszumot, mi szerint az Európai Bizottságtól további információt kérünk. A B pontokkal kapcsolatban. A, ezek közül néhányat lezártunk. Tudom, hogy ez rettenetesen uh, unalmas. 0812-es és 0357-es, ez 2012-ből származik még. Ezeket a a 22-14-es 2014-es ügyében szavaznunk kell arról, hogy lezárjuk-e ezt a petíciót az eszmecserét követően, és a szavazás eredménye az volt, hogy 20 amellett voltak, hogy lezárjuk, és 14-en pedig arra szavaztok, hogy tartsuk nyitva. Továbbá. Új információt kaptunk, ezért nyitva maradnak a következő petíciók. és csak tegnap érkeztek ezek az információk. 0355-ös per 2010, 1342 per 2011. A júliusi bélistáról beszélve, amelyekre vonatkozóan további falóapot javasoltunk, következők nyitva maradnak. 02-t 54, 0068, 0177, 0199, 0461 és végül 0804. 0657-es petíciót be lezárjuk, az Abrinak egy levelet küldtünk ugyanis, illetve fogunk küldeni, Három petíciót még hozzá, a 0165-ös, a 2299-est és a 0413-as pedig lezártuk. On item fine concerning the meeting. Az ötös napirendi pontunk az volt, hogy a 2017 évi naptárunkat tárgyaltuk, sőt el is fogadtuk a jövő évi naptárunkat. A hatos napirendi pontunk az volt, hogy eh, panaszosokon kívül mások részt vehetnek-e. A petíciók tárgyalása során esetleg az érintett szervek részéről, a panaszosok részéről alapvetően az iránymutatásokról tárgyaltuk ügyben, tehát azelőtt, hogy meghívnánk más érintetteket, meg kell, hogy a koordinátorok meg kell, hogy állapodjanak ez ügyben. Hetes napi rendi pont, 2017 első felének a tervezése, nyilvános meghallgatások, illetve a küldöttségek ügyében a frakciókat arra kértük fel, hogy a különböző frakciók közös javaslatot tegyenek a tényfeltáró látogatásokra 2017 első fél évében, annak érdekében, hogy október 11-én dönthessünk két meghallgatásról és két ilyen látogatásról. Tehát maximum két meghallgatás, két ilyen utazás. Nyolcas napirendi, napirendi pont, tényfeltáró utazás a Szlovákiában, eh, szeptember 20, 20 akárhanyadikán, illetve november 2 és 4 között Olaszországban a koordinátorok elfogadták a programot, illetve a résztvevők listáját a szlovákiai utazással kapcsolatban, illetve a tarantói látogatás előzetes programját. 9-es napi rendi pontunk a, a mozgás szabadságának korlátai a belső piacon címmel fogunk meghallgatást tartani az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján. Egy módosított programot elfogadtak a koordinátorok, a 10-es napi rendi pont napenergia követ, utánkövetés follow-up, tehát napenergia témában nagyon sok petíciót kaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy egy rövid állásfoglalást fogunk elfogadni erről a témáról. A novemberi ülésünkre készül el ennek a vázlata. A, célja, a célunk az, hogy a szöveget 2017. januári bizottságülésünkön fogadjuk el. A 11-es napi rendi pontunk a brit népszavazással és az ehhez kapcsolódóan benyitott petíciók témája. Tájékoztatom a koordinátorokat a jelenlegi helyzetről. Membership referendum. Item 12, the midterm review. 12-es, a szak, a C szakpolitikai osztály elemzése e, készült e, erről egy e, feljegyzés, a koordinátorok pedig megállapodtak abban, hogy közösen fognak a korbet jelentéshez benyújtani egy véleményt az eljárási szabályzat módosításának témájában készül ez. Egy hangon döntöttünk erről. Tájékoztatás. A koordinátorok természetesen ehm, figyelembe vették ezeket. Erre, ezzel a koordinátorok ülésének végéhez értünk. Most pedig Mariász úrnak adom meg a szót, kérem nagyon röviden. Mennyire rövid a rövid, elnök asszony? Three minutes? Oké. Okay. Három perc? Jó, próbáljuk meg. Nos, délelőtt elmondtam már a koordinátorok ülésén, a döntés, amelyet meghoztunk, az az, hogy a május 27-i beadványomat elutasítja a bizottság a petíció nyitvatartására vonatkozóan. Ez ugye a nemzeti ellenállással kapcsolatos, illetve a Németország által megfizetendő öm, háborús jóvá tétellel kapcsolatban. Ez jogi szempontból elfogadhatatlan. Ez a petíció, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, októberben Noha volt egy ellentétes tartalmú jelentés a jogi szolgálat részéről. Én kiálltam mellette, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy e, elfogadhatónak minősítik ezt a petíciót, aztán a görög kormányhoz és a német kormányhoz akartunk fordulni. Ez a döntés született, és a bizottság úgy vélte, hogy ez egy kétoldalú kérdés, amely nem az Európai Unió hatás körébe tartozik, és azt kérte, hogy ne kelljen állást foglalnia. Úgyhogy gyakorlatilag mindenki mossa a kezeit. Már elmondtam ma reggel is, hogy ennek igenis van Európai Uniós vonatkozása. Egyfelől az Európai Uniót köti az 1946-os Párizsi békekonferencia a háborús jóvátétele kapcsolatban, és itt ugye ez, valamint a kényszer hitelek is olyan helyzetet idéznek elő, ami természetesen összefügg az európai gazdasági helyzettel. Ugyanis ha ezen jóváltétel megfizetésére sor került volna, akkor Görögország most nem lenne ilyen helyzetben. Egyébként ez egy olyan kérdés, ami két Európai Uniós tagállamot illet, éppen ezért nyitva kellett volna hagynunk ezt a petíciót. Egyébként köszönöm azon kollégáknak, akik támogattak, 14-en támogattak. Most azonban az a döntés született, hogy lezárjuk ezt a petíciót, ez pedig mindenképpen felháborodást váltott ki Görögországban. Már ma reggel is tapasztaltam egyet mást, nagyon nagy a csalódottság azok részéről, akik úgy gondolták, hogy talán az Európai Unió szintjén lehetne tenni valamit. Most két dologot tartok fontosnak. Egyfelől elmondtam már, hogy egy újabb petíciót fogok benyújtani, méghozzá jó magam személyesen, és azt fogom kérni, hogy sürgősségi eljárás keretében vegyük ezt figyelembe, és más érveket is vegyünk figyelembe. Ha pedig ezt elutasítják, akkor az Európai Bírósághoz fogok fordulni, az eljárási szabályok megsértése miatt. Még azt is szeretném mondani, hogy az a döntés, amelyet a koordinátorok többsége meghozott, a néppárt, a liberálisok és a szocialisták voltak azok, nos, hogy is mondjam, ők gyakorlatilag a görög kormány felé is hozták ezt a döntést, hiszen állást kell foglalni a görög kormánynak is a jóvátétellel kapcsolatban. Minden esetre június 27-én hivatalosan tájékoztatni kellett volna a görög kormányt, ami nem történt meg. Fucis urat nem régen tájékoztatták, és a görög kormány sajnos csak tegnap, tehát tegnap este 10 óra előtt küldte görög nyelven egy görög bizottságnak a véleményét a határidő lejárta után. Tudjuk, hogy hétfőn lejárt a határidő. És múlt hétfőn is még új tényeket ismertettem, most természetesen így az bizonyosodott be, hogy nem akarták támogatni ezt az ügyet. Természetesen most így más politikai erők is felléptek. Mi azt kértük, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, szerettünk volna Görögországhoz és Németországhoz fordulni levélben, hogy ők is fejtsék ki álláspontjukat, és az Európai Bizottságtól is azt várjuk el, hogy foglaljon állást hiszen az Európai Uniónak kötelezettsége 1946-os megállapodásokból eredendően azt állítják, hogy tudják, hogy Németország hogy fog reagálni. Hogyan állíthatjuk azt, hogy tudjuk, mi lesz Németország reakciója, mielőtt írnánk Németországnak? Ezt is szeretném, hogy jegyzőkönyvbe vegyék, és még egyszer szeretném elmondani, hogy elfogadhatatlan egy ilyen döntés meghozatal, és természetesen nem is értek egyet vele. Köszönöm. You know, I did not want to reopen. Nem akartam újra nyitni ezt a vitát, mert a koordinátorok döntöttek már ez ügyben, lezártuk az ügyet szavaztunk is erről, az eljárási szabályzat alapján szavaztunk erről. Igazán nem láttam semmi értelmét annak, hogy ezt a, a, ezt a témát újra nyissuk. Sakurafa Skoneva asszonyhoz fordulok, tényleg muszáj erről beszélni ezen a ponton, amikor a koordinátorok szavaztak arra, hogy lezárjuk ezt a petíciót? Zakorav asszony, parancsoljon πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Én úgy gondolom, hogy valóban ez egy rendkívül fontos téma mindannyiunk számára, és eh, ez nem egy olyan kérdés, ami azt hiszem, hogy több eh, időt venne igénybe. Szeretném még egyszer megköszönni ezt, és eh, most a kollégákhoz fordulnék. A helyzet az, hogy ismertették most a különböző tényeket, Felmerül azonban egy kérdés, amelyet én is szeretnék szóba hozni, mert ez alapján is látható, hogy mennyire fontos. Itt olyan követelésekről van szó, amelyek az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosak. A, néme, a görög nép ellen irányuló bűncselekményekről van itt szó, amelyek nem évülnek el. Erről van itt szó. És hogyha most ezt megpróbáljuk eltemetni, megpróbálunk szemet hunyni e fölött, akkor azt hiszem, hogy gyakorlatilag szemet húgyunk az európai értékek felett is, és torzítjuk a történelmet, valamint nem vesszük figyelembe azokat a sebeket, amelyeket a második világháború ejtett. Ez a történelemmel kapcsolatos, de hogyha nem szolgáltatunk igazságot, akkor a sebek sohasem fognak begyógyulni. Úgyhogy a legkevesebb, amit megtettünk volna, az az, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, már csak a méltányosság véget is, be kell lássuk, hogy melyek a modern Európa értékei. Ezeket kell szem előtt tartanunk, azokat kell szem előtt tartanunk, akik a nácik ellen felléptek, hogy soha többé ne következhessen be ilyesmi. Thank you very much, Mrs. Kuneva. Köszönjük, hogy... Köszönöm szépen. Nem szeretném, hogy lezárjuk ezt a kérdést. Szerintünk is nyitva kell ezt hagyni. Fontos erről ugyanis beszélni a GUE tagjai, a Syriza tagjai úgy érzik, hogy ez a kérdés nagyon fontos, hogy a petíciós bizottságban napirenden maradjon. Különböző szervezetek úgy érzem, hogy a második világháború során a németek által elkövetett háborús bűnök, Görögország elkövetett háborús bűnök ugye még nem megoldott, nem zárult le, ezért fontos, hiába is döntöttek úgy a hogy lezárnak ezt. A, a görög parlamentben is folyik még ennek az ügynek a tárgyalás. Ez történelmileg is nagyon fontos. Az a görög parlament elnöke elküldte a megküldte az Európai Parlamentnek a, a többpárti konferencia, tehát amelyen több, majdnem minden görög párt részt vett konferencia az záró nyilatkozatát, amelyen egyébként részt vett Cipressz úr is. Szeretnénk, hogyha ez a kérdés, ez a petíció nyitva maradna. Kösz. Um. Köszönjük. Jó, akkor egy-két dolgot hagy, hadd tisztázzunk ezen a ponton. Felhívom a figyelmüket a következő tényekre. Nem a petíciók befogadhatóságáról van itt szó, ehhez semmi köze. A kérdés az, hogy lezárjuk, vagy nyitva tartsuk az Európai Bizottság válaszát követően. Erről szól az az egész kérdés. És felhívom figyelmüket arra a non-paperre, amelyet 2015. januárjában a parlament jogi szolgálata küldött nekünk. Ez az elemzés, és itt idézek, kimondja, hogy a második világháború során okozott károkért fizetett jóváltétel nem kapcsolható semmiféle módon, semmiféle Európai Uniós szerződési cikkhez. Egész egyszerűen nem tartozik ez az Európai Unió hatásköreihez, amelyet egyébként a szerződés 2-től 6-ig cikke részletez, sem nem lehet azt mondani, hogy szerződés hármas cikkében felvázolt célokhoz tartozna. Az uniós intézmények közül egy sem vett részt sohan semmi olyan tevékenységben, amely a második világháborús jóvátételhez vagy kárpótláshoz kapcsolódott volna. Továbbá a következtetés a Görögország és Németország közötti e, ilyen jellegű problémák kizárólag az érintett két országra tartoznak, amelyeket a vonatkozó, a nemzetközi jog vonatkozó szabályai szerint bilaterális módon kell rendezni. Következésképpen ez az egész kérdés kiesik az Európai Unió jog hatáján. Idézet vége. Persze, mindig lehet ebből, bíró, mindig lehet bírósághoz fordulni. Nem látom annak okát, hogy miért ne fordulnának bírósághoz ezzel az ügyjel. To any petitioner, I would say that if you feel that you have the right and... Megvan ez a joguk, ha úgy érzik, hogy a petíciót nem megfelelően kezeltük, akkor kérem, forduljanak bírósághoz. Most is ezt mondom, a panaszosoknak, a petíció benyújtóknak is ezt szoktuk mondani. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy én személy szerint, illetve mindannyian úgy érezzük, hogy a görög nép korábbi és mostani szenvedése valóban szívszorító. Valóban a görög nép a mai napig ö, ö, szenved, ez tényleg szívszorító látvány, ugyanakkor az Európai Parlament az intézmény nevében beszélve azt kell, hogy mondjam, amit elmondtam az előbb a jogi szakvéleményből is, hogy Európai intézmény ezzel még nem, for, nem foglalkozott soha, ez precedens értékű lenne, egész egyszerűen ezt nem tudjuk megtenni. A szerződéseken belül van csak mozgásterünk, az Európai Uniós szerződések adják a mozgásterünket. Remélem Mária Szúr érti és megérti, hogy senki sem akar rosszat a görögöknek, sőt, alapvetően mindenki a, a görögök javát szeretné szolgálni. Ezt nyit szerettem volna elmondani, ezzel ezt a vitát Lezárom ezt a kérdést, lezártnak tekintem, és a 11-es napirendi pontunkra lépek tovább. Ez pedig jelentés az Európai Ombudsman 2015 évi tevékenységéről szóló éves jelentés, amelynek, mivel nagyon fontos kérdésről van szó, ennek az előadója eh, Marias úr 2016 március ülésünkön úgy jelöltük ki, hogy készítse ezt a jelentést, aki most ezt a jelentést felvázolja, parancsoljon. Mária Szúr, kérem ebben a témában szóljon hozzá. Köszönöm, Πρόεδρε. Για να υπολογίσω την ομιλία μου. Περίπου, περίπου πέντε λεπτά. Elnök asszony. Körülbelül öt percben válaszol görög nyelven. Kedves kollégák, tisztelt elnök asszony! Az Európai Ombudsmanről szóló jelentésről szeretnék beszámolni önöknek. Nagyon fontos látni azt, hogy egy intézmény hogyan tud működni, nevezetesen az Európai Ombudsman intézménye. Ugyanis ezek a nem jogalkotó intézmények, mint például az Európai Ombudsman és a Petíciós Bizottság az Európai Parlamentben beszélhet mindig olyan kérdésekről, nyilván mandátumuk keretein belül, amelyek nem politikai jellegűek. Úgyhogy elnök asszony, A jogi szolgálat döntését illetően hogyan mondhatja azt, hogy politikai jellegű volt ez a döntés? Ön szerint az Európai Bizottság nem léphet ebbe az irányba? Szerintem igen. Örülök, hogy megállapíthatom, hogy az Európai ombudsman, aki egyébként egy hölgy, pillanatnyilag. Teljesen nyitott szellemben dolgozott, és eléggé messze menően, ami legalábbis a barózó esetét illeti, ami a forgóajtó esetet illeti, Például, amikor valaki biztosi feladatokat látott el, és mondjuk elfogad egy másik feladatkört. Tehát nem lehet elképzelni azt, hogy egy európai biztos a magánszférában tevékenykedjen valamilyen szerződéses keretek között utána. Úgyhogy nagy örömmel hallgattam a kollégák véleményét annak érdekében, hogy közös véleményt alakítsunk ki, és ezzel javítsak a jelentésemen, és hogy a módosító indítványokat elfogadhassam. Ez a szerv azonban csak azt erősíti meg, hogy a, az európai ombudsman messze tekinthet előre, és ez előrelépést jelent. Mit mondhatunk el az Európai Unió, nevezetesen a bizottság ö, működéséről? Ott van a TTIP. Mi a helyzet ezekkel a tárgyalásokkal? A jelentés konkrétan foglalkozik ezzel, ugyanis a probléma a következő. Mi a helyzet az Európai Központi Bank működésével? Több átláthatóságra volna szükség, vagy érdekellentét problémája forog fenn? monetáris hatóságról, szervről van szó. De ugyanakkor tagállamoknak ad kölcsönt, tehát van-e érdekellentét? És mi a helyzet az Európai Bizottság szerepéről? Amikor egyes tagállamokat támogatnak, és az, a, a TTIP vonatkozásában van-e valamilyen érdekellentét? voltak erről már jelentések. Azt hiszem, először Valesza kollega, majd egy szocialista kollega készítette a jelentést. A jelentésben a kollégák megjegyzését is figyelembe vettük, és az új kihívásokkal vetettük össze. Mi a helyzet az állampolgári kezdeményezésről? a vízzel kapcsolatban született egy ilyen, és aztán ezt elföldelték. Azt hiszem, megvannak a feltételek, hogy elkészüljön ez a jelentés. Elnézést, elnök asszony, mivel csak 5 perc állt rendelkezésemre, most akkor itt befejezném, és várom a kollégák megjegyzéseit. Majd megpróbálom a megfelelő következtetéseket levonni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Marias. I don't have any colleagues asking for the floor. Me? Senki nem kér szót, Peter asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindennyian tudjuk, az Európai Ombudsman munkája során Elsősorban az átláthatóságra koncentrált, illetve az átláthatóságra kapcsolatos kérdésekre helyezte a hangsúlyt a munkája során. A szövegben az ezzel kapcsolatos véleményeket figyelembe kell venni. Én mindkét oldalról látom a helyzetet, már csak azért is, mert a lengyel országban egy átláthatósági osztály vezetője voltam. Egy új törvényt is kidolgoztunk erre vonatkozóan, azóta is figyelemmel követem az erre vonatkozó bírósági gyakorlatot, és a Tusk kormányzatban kormányzati szerepből is megismerhettem ezt a helyzetet az átláthatóságnak is megvannak a határai, korlátai persze. Mennyire lehet nyílt vagy nyitott a állami gazgatás. A tárgyalások során például a tárgyalások kezdet megkezdése előtt hogyan lehetne nyilvánosságra hozni a tárgyalási álláspontot, hát ezzel a tárgyalási pozíciójuk gyengülne. Hogyha például a bíróságra kerül egy ügy, nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy minden beadványt nyilvánosságra hoznának a bírósági tárgyalás kezdete előtt. Persze számos más példát is hozhatnék. Tudom, hogy az átláthatóság, a nyilvánosság a fő célja Marias úrnak. A kérdés az, amit fel kell tennünk, hogy hol van ennek a korlátai. Nem lehet teljesen határok és korlátok nélkül a nyilvánosság számára hozzáférés biztosítani minden e, közirathoz. Itt van például az Európai Unió politikai érdekeit sértő nyilvánosság akkor hogyha sérül egy állam érdeke, ha egy tagállammal szemben például bármiféle ö, ilyen szankciót hoznának, akkor nyilván az adott tagállam nem akarná minden dokumentumot nyilvánosságra hozni. Ami pedig a forgóajtó problémáját illeti, Barózó úr pedig megmondhatnánk, hogy tudjuk a neveket, ismerjük a helyzetet, de hogyha csak egy valakit állítunk pellengére, az igazából nem oldjuk meg a forgóajtó problémáját, az, aki ugye tudjuk, hogy miről beszélünk, tényleg valakit pellengére akarunk állítani, az anélkül, hogy ezzel igazából megoldást találnánk, vagy keresnénk az egész probléma körre. Ennyit szerettem volna elmondani elnök asszony. Köszönöm, Jude. Köszönöm szépen, elnök asszony. From her. Um... A kolléganőm nem tud itt lenni, Marion nevében olvasom fel villámgyorsan a következőket. Bárja úrnak gratulálunk ahogy érzi, hogy az Ombudsman 2015-ös munkával kapcsolatos legfontosabb elemeket felvillantja, és a tárgyalások során remélhetőleg majd eh, együtt tudnak működni, mert ő szeretné, hogyha az ombudsman munkát főként a az alapvető jogok és az átláthatóság eh, terén eh, javítaná a munkáján, például az alapvető jogok tekintetében a kohéziós alapok kapcsán például több olyan esetre is tudomást szerzett, amikor a gyerekek és a fogyatékosok közösségekből való kizárása, tehát kiszervezése továbbra is égető probléma, éppen ezért fontos, hogy ezzel a munkával kapcsolatban is szerepeljen valami jelentésben. Az árnyékelő a DONK, a frakciónk nevében szeretné, hogyha a whistleblowerek, tehát a visszaélésekre rámutatók védelmen nagyobb mértékű lenne. Kilenc uniós intézményből csak kettő teljesíti a 2014-es követelményt, miszerint belső whistleblower szabályokat kell elfogadni. A két vétkes intézmény közül pont a miénk, az Európai Parlament az egyik, amit mindenképpen hangsúlyozni kellene a jelentésben, <coughs> mert ennek megfelelő fontossága van. Köszönjük. Teri Cabrász úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is egy nagyon jó jelentéssel van dolgunk. Emilia Riley-nak gratulálnunk kell, jó munkát végez. Ugyanakkor az átláthatósággal kapcsolatban például sajnálatosnak tartjuk azt, hogy hogy a TTIP-el kapcsolatban, hogy csak egy példát hozzák, vagy a gémanipulált szervezeteket, GMO-kkal kapcsolatos különböző szövegeket csak úgy hoznak, úgy lehet hozzáférni, hogy egy zárt szobában olvashatják el a képviselők, ki nem hozhatják másolni, nem másolhatják. I think that the point is not, not to inform citizens. Nem az alapjogi karta 51-es cikkével kapcsolatban kell tájékoztatni az embereket. Ezt értelmezni kell, méghozzá kevésbé megszorító értelmezésre van szükség. Ami a forgóajtókat illeti, szerintem arról kell megbizonyosodnunk, hogy az összeférhetetlenséget kiküszöböljük. Egész egyszerűen az nem megy, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, bocsánat, hibáztam, de megbántam. ezt a sorrendet a, a bűn elkövetése és a későbbi megbánás, ez, ez, ez meg kell szüntetni. Hogyha nem követtek volna el hibát, akkor most nem lenne szükség arra, hogy bűn bocsánatért esedezzenek. Éppen ezért az etikai kódexeket kell az unión belül, az intézményeken belül átdolgozni, és ha már itt tartunk, szerintem kötelezővé kellene tenne a helyes igazgatási eljárás kódexét, ami az ombudsman munkájával egyébként szorosan kapcsolatos. Köszönjük, Teri Cabrász úr. Eleonórának adom meg a szót. Eh, Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani eh, Marias kollégának, hogy ezt a jelentést elkészítette, nagyon fontos téma ez, az Európai Ombudsman feladatköre. Egyébként, ahogy nem olyan régen a másik kollega is említette, nagyon fontos az a jogalkotói tevékenység is többek között, amelynek középpontjában áll az a személyiség. Ugyanis ebben a történelmi pillanatban az Európai Unió szavahihetősége és méltósága forog kockán. Az álláspontok, ami a forgóhajtót illeti, szerintem rendkívül fontos jelzések. Sajnálatos módon az egyik legeklatánsabb példája az európai intézményeknek a barózó eset. Tökéletesen egyetértek a, a Sajnálatos módon ezek olyan gyakorlatok, amelyek továbbra is tapasztalhatók az intézményeken belül. Nagyon fontos az is, hogy az átláthatóság hiányáról is beszéljünk a továbbiakban, mert az európai intézményeken belül ez tapasztalható, ezt már évek óta tapasztaljuk, ez nem csak az Európai Ombudsman munkáját illeti, hanem nagyon sok más példa is van erre, például az európai pénzalapok felhasználása. Gondolok itt azokra a nagy projektekre, amelyek az Európai Unió területén kerültek végrehajtásra. Ezek nemzeteken átnyúló projekteknek is nevezhetjük, és nincs megfelelő átláthatóság az állampolgárok számára. Nem csak az állampolgárok számára, hanem a választott képviselők számára sem, például az európai parlamenti képviselők számára. Úgyhogy még egyszer elmondom, hiányzik az átláthatóság. Végül pedig az utolsó nagy terület az ipari érdekek jelenléte itt az intézményeknél, a lobbik, szükség lenne a kötelező átláthatóságra, ami a regisztereket illeti. Erről még nincs szó. Úgyhogy van nem kevés tennivalónk. Az ombudsman tevékenysége alapvetően fontos, és azt gondolom, hogy mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy még inkább támogassuk a munkáját. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezárom a hozzászólók listáját, és szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 26, délután 6 óra. Szeretne ismét hozzászólni? Máriász úr, parancsoljon! Igen, szerettem volna köszönetet mondani a kollégáknak az észrevételeikért. Az a célom, hogy javítsak még a jelentésen. Sok minden, amit megemlítettek, ezt természetesen figyelembe fogom venni, hogy végül egy olyan jelentést készíthessek, ami a lehető legszélesebb körű támogatást kap. Szerettem volna azonban még valamit elmondani a néppárti kollégának. Ha átláthatóságról beszélünk a TTIP tárgyalások kapcsán, ott a képviselőknek nyújtott tájékoztatás, információ az, amiről szó van. Hiszen amikor a bizottság tárgyal, akkor az azt jelenti, hogy az Egyesült Államok ismeri Európa álláspontját, mi pedig azt szeretnénk, hogy mi is ismerjük a saját álláspontunkat. hogyha be kell mennünk valamilyen irodába, ahol nem készülhetnek felvételek, az ember nem is tud felkészülni, hiszen ebben a teremben például nem lehet semmiféle feljegyzést készíteni, ugye a TTIP-nél, hogyha egy konkrét adott irodába kell bemenni ahhoz, hogy az ember betekintést nyeljen ezen dokumentumokba, akkor nem lehet ezekről semmiféle felvételt készíteni, az ember a mobiltelefonját sem viheti be, kitűnő emlékezetre van szükség ahhoz, hogy az ember mindent megjegyezzen. Tisztelt kolléga, azt szeretném mondani, hogy az Egyesült Államokban ez nem így van, ott nincsenek a szenátorokra vonatkozóan ilyen korlátozások, ők bármilyen dokumentumot készhez kaphatnak, és az asszisztensek is betekintést nyerhetnek ezen anyagokba ott nincsenek ilyen kötelezettségek, mint amelyek ránk nézve érvényesek. Tehát mi átláthatóságot szeretnénk, hozzá szeretnénk férni ezen dokumentumokhoz. Ez fontos, hiszen az Európai Parlament is részt vesz a jogalkotási munkában, ezért a tárgyalásokba is be kell vonni bennünket. Ebben egyetértek önnel. Úgyhogy ki fogom ezt dolgozni, és megpróbálom jobbá tenni a jelentést. Köszönöm. Következik a 12-es napirendi pont az alapvető jogok helyzete 2015-ben az Európai Unióban. Most pedig megadnám a szót Jude Curtin Darlingnak. Uh, um, Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Először is elnézést kérek, négy órakor el kell valószínűleg mennem az utazási ö, ö, időpontok miatt, úgyhogy előzetesen elnézést kérek mindenkit a ezt a véleményt mi készítettük a Libének a 2015-ös alapvető alapjogokról szóló jelentéshez. Nyilván lehet ez elég hosszú, a vélemény tartalmára gondolok itt, mert elég sok mindenről szólhatunk benne, ami esetleg jól vagy rosszul sült el a tavalyi év során. Úgyhogy próbáltunk röviden fogalmazni, és a petíciós bizottság szempontjából megvizsgálni azt, hogy az állampolgárok alapjogi kérdésekben mit vethetnek fel, mert ez a LIBE jelentéséhez többletértéket adna. És így az állampolgárok aggájait is megfogalmazhatjuk, amelyeknek itt adnak hangot ebben a bizottságban. A vélemény elsősorban olyan petíciók alapján született, amelyeket 2015-ben kaptunk, megpróbáltuk őket összesíteni és úgy csoportosítani, amelyek a fő témákra koncentráltak a, azon petíciók kapcsán. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy nagyon sok petíciót kapunk, amely az alapjogokra utal. Több mint száz olyan volt, amely konkrétan az alapjogokra utalt, de hogyha a többit megvizsgáljuk, eh, egy pedig a bizottsághoz is került, amely közvetett módon utal az alapjogokra az, az emlegetett esetek alapján. Úgyhogy nagyon sok terület tartozik ide. Az egyik szívet melengető dolog az volt, hogy az Európai Unió minden ö, sarkából jönnek ilyen témájú petíciók, és hogy az állampolgárok rendkívül aktívan próbálják biztosítani ezeket az alapjogokat. Ezt mindenképpen üdvözölni, üdvözölendő ténynek tekintjük. Az, azonban sajnálatos módon nagyon sok állampolgár azt gondolja, hogy mi megoldhatunk olyan problémákat, amelyeket nem föltétlenül tudunk. Úgyhogy elég nagy a hézag az elvárások között, illetve az papíron található alapjogok között, illetve a gyakorlatban tapasztaltak között. Azt hiszem, hogy itt van még tennivaló az Európai Unióban, hogy elmagyarázzuk az állampolgároknak, hogy mit lehet európai szinten elérni az, alapjogok vonatkozásában, és hol kell akár nemzeti szinten, akár más szinteken fellépni az alapjogok érdekében. Ezért az első pontban, a véleményben hangsúlyozni kívántuk az 51-es cikkhez való kapcsolatot. Nagyon érdekes volt egy ilyen témájú meghallgatás az idén, azt hiszem a Libében, és talán az AFKO-ban, de a Libe mindenképpen jelen volt. Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos volt ezt a kapcsolatot emlegetni. Nevezetesen, hogy a az alapjogi karta 51. cikke a bíróság szerint lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy bizonyos jogokat biztosítsanak, és hasznos lehet, hogy bizonyos esetekben ragaszkodjanak ezekhez. Például a menedékjogot kérők esetében, a Frontex tevékenysége keretén belül, az áfa szabályok vonatkozásában a belső piacon, stb. stb. De nyilván nagy a különbség az alapjogok alkalmazását illetően az EU szabályokban. Ez főleg a gyermekjóléti kérdéseknél egyértelmű, vagy a környezetvédelmieknél, vagy a közegészségügyi szolgáltatások vonatkozásában, vagy például a gáz, az elektromos áramszolgáltatás terén. Ezt próbáltuk tükrözni a véleményben, mint fő témakört. Ezen kívül próbáltunk még ösztönözni arra, és azt gondolom, hogy ezt az Európai Parlamentben is meg kellene tennünk, hogy a nemzeti szinten létező lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet az állampolgárok részére, hogy biztosítsák jogaikat, aztán az ombudsman és a különböző nemzeti illetékes csoportok hatáskörét, feladatát amikor nem az európai szinten van a kompetencia. Akkor is biztosítani kell ezeket a jogokat, hogyha a kartában ez szó szerint nem fogalmazódik meg. Aztán vannak még olyan csoportok is, ez ugyan kényes kérdés, ahol olyan ö, petíciókról van szó, mint például a fogyatékossággal élők jogai, itt is volt egy csomó petíció, a mozgásszabadsága vonatkozó jog, ennek gyakorlása, a polgári jogok, a szavazáshoz való jog, ez ugye a Brexithez is kapcsolódik, voltak olyan petíciók, amelyek 2015-ben az EU népszavazáshoz kapcsolódtak. De ez más országokra is igaz, nem csak a britekre, hanem a nemzeti választások során tapasztaltakra. Ott volt Timmermans biztos úr esete, aztán a, az LSBT jogok, Európa szerte, a gyerekek jogai az EU-ban, főleg amikor a határokon átnyúló ö, gyerektartási jogok ö, merülnek fel, aztán azok a, a jogok, amelyek a második világháború óta tapasztalt legnagyobb menekült hullámhoz kapcsolódnak, hogy a migránsok, a menekült jogot kérők, menekültek jogai. Ezt próbáltuk a véleményben tükrözni, és várom a további munkát a kollégákkal együtt, hogy az európai állampolgárok álláspontunkat képviselhessük mindenképpen olyan témákban, amelyeket ide a petíciós bizottság elé tártak, hogy a LIBE munkáját segíthessük. Köszönöm. Mr. Speakers. Amuka asszony a következő hozzászóló. I first of all I want to congratulate Mrs. Kirtan Darling for Ezt is köszönöm Kirtan Darling asszonynak a kiváló javaslatot. Nagyon jó. Mégis, Szeretnék feltenni egy kérdést. Az a kapcsolatban, hogy a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak az 51-es cikkel kapcsolatban tájékoztatni kell a polgárokat. A karta többi cikkét az 51-es cikk miatt nem lehet alkalmazni. Ezt tudjuk jól, ismerjük jól ezt a problémát, a meghallgatások során is többször találkoztunk ezzel. Ezek szerint, önök szerint erre még sincsen szükség. Nagyon jó az is, hogy több problémát is felvetett, amelyet petíció formájában kaptunk. A tényfeltáró londoni kiküldetés során vizsgáltuk a gyermekjóléti problémákat. Szeretném kiterjeszteni egy kicsit ezt a kérdést, és meg 8-as ponthoz, a vélemény tervezet 8-as pontjához módosítót nyújtanék be, hogy a szülők beleegyezése nélkül el lehet venni a gyereket a, a, a szülőktől. Itt nem csak határon átnyúló módon fordulhat ez elő. Ami a hetes pontot illeti, ezzel kapcsolatban is be fogok nyújtani egy módosító indítványt. A harmadik ország beliekkel kapcsolatban, akik állandó jelleggel állandó jelleggel laknak az Európai Unió területén, és itt nem csak házastársakra gondolok. Ettől eltekintve alapvetően egyetértek a fő irányvonalakkal, és remélem minél hamarabb elfogadjuk ezt a bizottságunkban. Köszönjük, mondja az elnök asszony, mária úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a kollega nőnek. Módosító indítványokat be tudtunk nyújtani ehhez nagyon köszönöm, hogy időt szakított ránk, egyeztetett velünk. Nem is mondok mást. A módosítóinkat elfogadják, akkor tudjuk támogatni ezt a jelentést. Terik Ábrász úr következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm először is a kollégának, akinek nagyon nehéz dolga volt, hogy ennyi mindenről kellett írni a jelentésében. De hadd magyarázzak el valamit. Mi hiányzik ebből a jelentésből? Szerintem az, hogy a női jogokról, mögöttes női jogokról nem beszél, akik a munkerőpiacon, az oktatásban nem élveznek egyenlő elbánást a férfiakkal, szexuális és lélektani agressziót kell elszenvedniük napi szinten. Diszkrimináció, agresszió, ezekkel szembenézniük nap mint nap, mert egyéni szinten ezt nap mint nap át kell élniük. Annak ellenére, hogy ebben a szakbizottságban mi ezt nap mint nap elítéljük, a karta val kapcsolatos, a karta 51-es kapcsolatos megjegyzésem is egyébként ide tartozik. kontextuálisan is létrejöhet ez a fajta diszkrimináció. A környezeti agresszión keresztül, amelyet rendszeresen elítélünk ebben a szakbizottságban. Supply uh, the, the, the investments and confidence of people uh, who are frustrated sometimes. There are also some more subtle. Vannak persze ennél finomabb módja is a diszkriminációnak, kevésbé látható aspektusok, amelyeket szintén meg kellene említenünk. Nagyon sokszor a hozzánk érkező petíciók mögött ez bújik meg. Az információhoz való jog, a cenzúra, a hatalommal való visszaérés, hogy csak egy párat említsek. Úgy érzem, hogy ebben a jelentésben a petíciós szakbizottságnak azt kell kinyilvánítania, hogy alapvetően egy húron pendülünk, egy követ fújunk ezügyben. Pál, végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm, Cecilia. Metzola asszony a felelős a néppárt részéről ennek a kérdésnek, ő azonban más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Opinion in written form. Allow me to... Ha megengedik, akkor nagyon röviden csak annyit mondani kell, hogy a frakciónk ezt a véleménytervezetet üdvözli. Némi fenntartásunk van a szöveg egyes részével kapcsolatban, főként amikor a Frontexet e, e, említik. a PETI LIBE jelentésében a frontex kapcsolatos, már korábban elfogadott, plenárisan elfogadott szövegeinkkel összhangban kellene lennie nagyobb mértékben. Éppen ezért a asszony be fog nyújtani módosítókat annak érdekében, hogy a kartát valóban pontosan idézzük. Szeretné Metzola asszony, hogyha más alapvető jogok is beépülnének ebbe a jelentésbe, Például a környezeti védelemhez való jogra gondol itt. Köszönjük. Szevi asszony. Köszönöm. Én is gratulálok a kollégának a végzett munkához. Tökéletesen egyetértek vele. Én valószínűleg majd főleg azzal kapcsolatban fogok felszólalni, ami az első bekezdésre vonatkozik, az állampolgárok alapjogainak védelme témájában, mert ez állandóan problémás. Ennek három oka van. Az Európai Uniós szinten és nemzeti szinten a szigorítási intézkedések alkalmazása gazdasági okoknál fogva, ami nem teszi lehetővé, hogy intéz, intézményes szinten hatékony megoldást nyújtsunk, hiszen már 8 éve folyik ez a válság. Egyre nagyobb a szegénység, és egyre magasabb a munkanélküliség főleg a fiatalok körében bizonytalanság tapasztalható a munkavállalás terén, úgyhogy ezért gondolom, hogy fontos módosító indítványokat benyújtani, és próbáljunk meg még hangosabban szólni politikai szinten, hogy megfordítsuk ezeket a folyamatokat, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy kiknek milyen felelősségű körük van ezen a területen. Ugyanis ezért kellenének ezek a módosító indítványok, hogy egyértelműen erősítsék meg azt a néhány szót, amely az eredeti jelentésben ezekben a témákban megtalálható. A kisikorúak jogainak védelme, például, és minden olyan téma területén, amelyel ezzel, ennek a bizottságnak mindenképpen foglalkoznia kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Eleonóra. A bizottság képviselője is itt van a körünkben. Szát és Szula? Vagy nem szól ehhez hozzá? Jó, rendben. Nem tudom, hogy Jude szeretne még hozzátenni valamit. Szeretnék csak mindenkinek köszöntet mondani a megjegyzésekért, várom a módosító, a indítványokat, és ahogy már az elején mondtam, a petíciókra koncentráltunk, azokra a petíciókra, amelyeket még nem kaptunk ugyan meg, de szeretnénk megkapni, amelyek jogosan aggályokat fogalmaznak meg. Nos, ami a női jogokat illeti, hát nem sok petíció érkezett ebben a témában, úgyhogy ezt nem vettük be, de talán mondhatnánk valamit arról, hogy szerintünk miért nem kaptunk bizonyos témákban petíciókat. Ez is érdekes lenne a LIBE szempontjából. Egyébként meg mindent feljegyeztem, és várom a módosítókat, és biztos vagyok benne, hogy sikerül a jó kompromisszumok segítségével jó véleményt megfogalmazni. Az, előzők, az előző évek tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy sok módosító lesz, úgyhogy csak várom az összes politikai ö, ö, frakció ö, türelmét, ö, hogy aztán jó véleményt tudjunk megfogalmazni. Elnök, köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. A módosító indítványok ö, beadásának határideje szeptember 15-e, az a jövő hét, úgyhogy amíg nem kezdték el megfogalmazni őket, kérem tegyék meg, és október 14-én kerül a bizottság elé. Köszönöm szépen! És végül is sikerült, úgyhogy még két percet van Jude, hogy vegyél nagy levegőt és menj. Köszönöm. And now we... Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, a 13-as pontra. Ez a 1196 valamint a 650-es és a 207-es számú petíció a glifozát betiltásáról. Nagyon örülök annak, hogy a három petíciót össze tudtuk kapcsolni, hogy így egyben vitassuk meg ezeket. A petíció benyújtói nem tudtak eljönni, de Volker Wachtler, a bizottság képviselője itt van, és most megadnám neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság ezen napi rendi pont alatt három petíciót vitat meg. Ezek mindegyike a glifozát betiltását irányozza meg. A gyomírtószer betiltásáról van szó. A petíció benyújtója azzal érvelnek, hogy erre szükség van az emberi egészség, az állatok egészsége, valamint a környezet védelme érdekében, és különböző tanulmányokra, értékelésekre hivatkoznak, amelyek az ő véleményük szerint arról tanúskodnak, hogy a glifozát gyomírtószer használata milyen komoly károkat idéz elő. A bizottság reagált az Európai Parlamentnek, Európai Parlamenthez ezen témákban, és szeretném most ezt összefoglalni. A glifozát értékelésére a közelmúltban kerül sor az EU-ban, ugyanis az esetleges megújítás, a használatának esetleges meghosszabbítása forgott kockán. Különböző tanulmányok készültek, sokkal több tanulmány, mint más hatóanyag egyet esetében. Itt különböző tanulmányok, kutatási értékelések készültek, ezeket mind figyelembe vettük. Mindezen információt Németország értékelte, és aztán társértékelés formájában más tagállamok, valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság is. Ennek eredménye egy átfogó, határozott, terjedelmes értékelés volt, és ezt foglalta össze az EFSA értékelése. Az EFRA következtetései azt mutatják, hogy a biztonságos használat a glifozát tartalmú gyomírtószerek esetében lehetséges. A biztonságos használat azt jelenti, hogy a használat nem feltétlenül jelent káros hatást az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre. Vagyis egy kedvező értékelés fényében az Európai Bizottságnak igazából nincs semmilyen alapja ahhoz, hogy betiltsa a glifozát használatát. Úgy tűnik, hogy ezt a nézetet egyébként az Európai Parlament is osztja, hiszen minden bizonyal emlékeznek arra, hogy áprilisban a parlament elfogadott egy állásfoglalást, amiben azt kérte, hogy a glifozát jóváhagyását, engedélyezését egy 7 éves időtartamra újítsa meg, hosszabbítsa meg. Mindenesetre a következtetés nem a betiltás volt, hanem a használat jóváhagyásának meghosszabbítása. A két petíciót már korábbi években nyújtották be, a jelenlevő három petíció közül, és a nyári szünet előtti hónapokban új fejlemények történtek ebben a témában. Erről is szeretném röviden tájékoztatni önöket. A tagállamok nem tudtak megállapodni a jóváhagyási időszak meghosszabbításáról, és mivel az Európai Bizottságnak jogi kötelezettsége döntést hozni, úgy döntött, hogy a jóváhagyást egy korlátozott időszakra meghosszabbítja, egészen addig, amíg az Európai Vegyi Ügynökség kiadja véleményét a glifozát besorolásáról, legkésőbb 2017-ig. Ezzel párhuzamosan a bizottság azt is javasolta, hogy korlátozza két országban a glifozát használatát, korlátozza a feltételeket, ezt végül a bizottság is elfogadta augusztus 1-én. Ezen további korlátozások, illetve feltételek között szerepel a peoitalomin korlátozása a glifozát tartalmú gyomírtószerekben, valamint a vetés előtti esetekben a korlátozás, valamint arra is vonatkozik kötelezettség, hogy bizonyos területeken minimálisra szorítsák a használatát, mint például a játszótreken vagy a parkokban. Ez lenne a legutóbbi fejlemények összefoglalása. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Ez egy olyan kérdés, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat foglalkoztat mostanában, úgyhogy most, amikor megnyitom a vitát, arra kérnék mindenkit, hogy eh, ha lehet, akkor a lényegre térjen. Eleonora. Sí, grazie. Um... Igen, köszönöm. Én továbbra is úgy vélem, hogy a glifozát témájában mindenképpen nyitva kellene tartani ezt a petíciót. Ahogy az Európai Bizottság képviselőjétől az imént hallottuk, azon is el kell gondolkodnunk, hogy mi történik majd a jövőben, amikor az ügynökségtől megkapjuk például a szakvéleményt a vegyi ügynökségtől. Ez remélhetőleg egy valódi, igazi tudományos szakvélemény lesz ezen növényvédőszerrel kapcsolatban. Ez az egész ügy az elejétől fogva egy igazi akadálypályára emlékeztet. Egy nagyon komoly növényvédőszerről van szó, egy nagyon erős növényvédőszerről, amit egész egyszerűen meg kellene tiltani a jóváhagyási eljárás sem volt problémáktól mentes. Úgy érzem, hogy a glifozát petíciónak nyit, a nyitvatartása az egyetlen módja annak, hogy a helyzetet továbbra is figyelemmel kövessük. Mi a mögöttes igazi nagy kérdés? Az, hogy másfajta mezőgazdaságra, másfajta gazdálkodásra álljunk át, másfajta növényvédelemre álljunk át, hogy az agrármódszerek ne iparosodjanak el, hagyományos módszerekre van szükség, amelyek igazából szembe vennek a génmanipulált növényvédőszerek vagy magok használatával, tehát tudjuk, mi nagyon jól tudjuk, hogy a földeken mi történik, mert nagyon sok gazda kéri tőlünk, hogy álljunk át egy környezetbarátabb, zöldebb mezőgazdaságra. Köszönjük, Teri Kábrasz úr. Thank you. Thank you very much. Köszönöm, köszönöm szépen. Well, uh, <coughs> if, EFSA, uh, the, the, the European Food Safety Authority, is really an authority. Nem is tudom, hogy az élelmiszer uh, biztonsági uh, ügynökség igazán egy európai intézmény. Az Európai Bizottság képviselője így emlegette, de vannak ettől uh, eltérő vélemények is, és az EFSA uh, ez a hatóság sem teljesen meg győző minden kérdésben. Mire gondolok? Mindjárt el is mondom. Először is az egészségkárosító hatással kapcsolatban a Nemzetközi Rákkutató Intézet szerint a glifozát valószínűleg rákkeltő az emberi szervezetben. Idézet vége. Tanulmányok azt is mutatják, hogy glifozát tartalmú növényvédőszerek endokrin disruptorként is működnek, és ez nagyon komoly kihatással van a nemző szervekre, illetve általában a reproduktív, az, az emberek reproduktív rendszerére. Ebben már kimutathatóak ilyen nagyon káros hatások az állatokban. Német hatóság is a glifozát tartalmú növényvédőszerek káros hatósára mutatott rá az egyik tanulmányában. A glifozát és a GMO-k, tehát a génmanipulált növények tulajdonképpen ugyanannak az érmének a két oldalát jelentik. Mert a glifozát rezisztens vető magvak tulajdonképpen így kell ezt kontextusban látni, a Roundup, a Monsanto Roundupja, erről van szó, ez a glifozát. But eight out of 24 applicants, including Monsanto, presented specifications for glyphosate that 24-ből 8 engedélyt ügyezési eljárást eh, kérő olyan eh, beadványokat adott be, amelyeket egyáltalán nem támasztottak eh, alá a tudományos kísérletek. A rákkeltő hatása, a glifozát rákkeltő hatása próbálja az ipar megcáfolni, de hát ezek sehol nyilvánosságra nem hozott tanulmányok. Újra és újra ugyanarról van szó. A glifozátra nincsen szükség ahhoz, hogy valóban termeléken legyen az európai gazdaság. A mezőgazdaság jövője csak az lehet, hogy együttműködünk a természettel, nem szembe megyünk az. Thank you very much, and as there is nobody else... Köszönjük szépen, más nem kért szót. Rácz Szakura Falszony, hogyan feledkezhettem meg önről? Elnök asszony, csak egyetérteni tudok a kollégákkal, nem is szeretném megismételni azt, ami már elhangzott. Egy valamit mindig szem előtt kell tartanunk, mit döntéseket hozunk. És itt valóban egy komoly méregről van szó. Hosszú ideje vitázunk már erről. az emberi szervezetbe ez több úton bekerülhet, a gyermekeink is bevehetik, tehát itt nem olyasmiről beszélünk, ami nem érint bennünket, hanem ez mindannyiunkat érint, úgyhogy éppen ezért valamit kellene tennünk, nyitva kellene tartanunk ezt a petíciót, a kollégák is elmondták már, hogy nyomon kellene követnünk az eseményeket, itt nagyon komoly dologról van szó. Poli? Oké, okay, so let me... Köszönöm szépen. Jó, akkor összegezném. Egyetértünk a kolléganővel, Nyilván nyitva hagyjuk a petíciót, és monitorozzuk az esetet, mivel a tagállamok július óta azt javasolják, It's, it's as everybody has pointed out, part... Limitáljuk a glifozát használatát, de megint kommunikációt kell folytatnunk ezzel, ebben a témában az Európai Bizottsággal, és a 18 hónap leforgása után újra megvizsgálni a helyzetet. Akkor valószínűleg új eszmecsere és értékelés következik. Mivel nyitott kérdésről van szó, nem született végleges döntés ebben a témában. Átmeneti helyzetben vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Úgyhogy akkor hagyjuk nyitva, és tartsuk a kapcsolatot a témában az Európai Bizottsággal, és majd másfél év múlva ismételten megvizsgáljuk a helyzetet. Jó, rendben. Következő petíció. A 1338 2012-es Marc Duchamp adta be az Európai Összefogás a Szélerőművek ellen nevében a megújuló energiára vonatkozó európai programról. Szeretném megadni a szót Patrick Swordsnak, a petíció benyújtóját képviselő jelenlevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy itt lehetek ma. Az európai összefogás a szélerőművek ellen 31 országot képvisel, és a bizottság úgy gondolja, hogyha új megújuló energiapolitikát vezet be a bizottság, minden tisztába tart. A Lisszaboni szerződés második cikke érvényesül itt, az emberi jogokat tiszteletbe kell tartani. Az Európai Bíróság joggyakorlata az Árusz egyezménnyel kapcsolatban egyértelmű, ez precedenst teremt, és hogyha konfliktus van az irányelv és az egyezmény között, mint az árusz egyezmény esete, akkor az egyezményt kell alkalmazni. Részletes jelentés készült, illetve a bizottság júniusban beszámolt munkájáról. Pillanatnyilag 8 tagállam, illetve az EU található azon a listán, amely a nem megfelelő feleket sorolja fel. Az EU saját keretet nem szabott annak, hogy a végrehajtást biztosítsa a tagállamokban a nemzeti megújuló energiatervek vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig 20%-át tegye ki a megújuló energiáknak a teljes összete, a összetételnek. Született tehát egy nemzetközi jogi és közösségi jogi döntés, úgyhogy a tervben, a program szinten nem került sor arra, hogy közvélemény részt vegyen ebbe nem sikerült megfelelő információt biztosítani, nem sikerült megfelelő időkeretet szabni a hatékony végrehajtásnak, a nyilvános vég, részvételre sem került sor, csak hogy néhányat soroljak fel a problémák közül. Októberben kell egy értékelést készíteni ismételten, azonban az első jelentésben már egyértelműen rámutattak arra, hogy az ajánlásokat nem teljesítették. A jelentésben nem volt semmiféle olyan program sem, amelynek megfelelően teljes mértékben végre lehetne ezeket hajtani. Ezért a bizottság úgy gondolja, hogy az érintett felek nem teljesítették a határozat döntését, el szeretném mondani azt, hogy mi megfelelő információkat biztosítunk, de az EU törvények még többet. Van egy cikk, amely a közelmúltban jelent meg, ez az interneten is hozzáférható. Ennek a címe, hogy The jurisprudence has broad-ranging implications. mint vet, úgy marad. A UNICE határozat végül is azt mutatja, hogy ami a 2020-ig elérendő célokat illeti, nagy az instabilitás. Nagyon sok mindenről nem tudunk, a hatásról, a költségekről, stb. stb. Ha megnézzük az ötödik fejezet harmadik pontját, akkor nem sok információt találunk. Az EU energia biztos erre azt válaszolta, hogy ne legyen túlságosan nagy az adminisztratív teher a tagállamokra. Mi a helyzet a költségekkel, az euróban kifejezett költségekkel, illetve ami a helyzet a munkahelyteremtése, például egy-két kérdést felvetve. Úgyhogy egyszerűen vicces a tervezés, ami a projektek szintjét illeti. Nem tudjuk, hogy mennyit tudunk megtakarítani, hogy mennyivel lehet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Az éghajlat változásra pozitív hatása lesz, de nem feltétlenül jelentős mértékben. Úgyhogy nehéz számszerűsíteni az eredményeket. Persze a cél jó lenne a szakpolitikákban kifejezve. Tehát ezer milliárd eurót költöttünk turbinákra, illetve ö, különböző ö, elemekre, de nem tudjuk, hogy mennyit tudunk megtekeríteni, illetve hogy mennyivel csökkenthetjük a CO2 kibocsátást. Úgyhogy hiányzik a demokrácia, nem megfelelően működnek a szakpolitikát. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy mi a helyzet Írországban azzal az örökséggel, amit meg kellene óvnunk. A táj, ami, hogyha ilyen turbinákkal gazdagítjuk, egyszerűen tönkreteszi az egész országot. Köszönöm szépen. Commission, Egea Herrero. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Parancsoljon, hölgyem. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm én is a panaszosnak, hogy eh, kicsit gyorsan ugyan, de felolvasta ezt a kiváló prezentációját. Azt állítja, hogy az Árhaus egyezményt sértjük. Az Árhaus eh, E, egyezmény Compliance Committee kimondta, hogy a tagállamokat rá kell kényszeríteni, hogy az Árhauszi Egyezmény e, követelményeinek eleget kell tenni az energia, energetikai tervek nyilvános vitára bocsátásával kapcsolatban. Committee. The Commission has sent letters addressed to all member states. Minden tagállamnak elküldtük a vonatkozó információt, az Emlékeztettük a tagállamokat arra, hogy az Árhaus egyezmény kitételének tegyenek eleget, a vonják be a közvéleményt, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti terv kidolgozása során Horvátország például új tagállamként szintén köteles volt a nemzeti tervet így nyilvánosításra tenni, és a tagállamokat arra is felkérültük, hogy a a két évente benyújtott jelentésükben is térjenek ki arra, hogy tartották el magukat az ERHASZ egyezményben megfogalmazottakhoz. Az Európai Bizottság most elemzi a tagállami válaszokat, és amennyiben szükséges, egyes tagállamoktól további információkat is bekérünk, amennyiben úgy érezzük, hogy nem teljesen kielégítő a válaszuk. Against this background, it should be clarified that azt azért mindenképpen tisztázni valónak érezzük, hogy a First Progress Review a Compliance Committee-ben, amelyre az úri ember is utalt többször, alapvetően a 2014-es Európai Bizottsági jelentésen eh, alapul. 2014. októberben egy második jelentést is készítettünk a Compliance Committee ez év októberéig kell, hogy ezt felvizsgálja az Európai Bizottság, pedig egy harmadik jelentést is fog készíteni idén. Továbbá az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy az Erhaus egyezményből milyen kötelességeink származnak, az energetikai jogszabály alkotás során is figyelembe vesszük ezeket. Véleményünk szerint nincsen információ illetve ön azt mondja, hogy a megújuló energiaforrások elenyével kapcsolatos információ nem áll rendelkezésre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ugyanakkor rendszeresen beszámol a megújuló energiaforrások témájában az európai fejleményekről. 2016-os legfrissebb jelentésében kimondták, hogy a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően 308 millió tonna széndiokszid kibocsátást sikerült megakadályoznunk, vagy megspórolnunk európai szinten. Mit értünk ezen? Összehasonlításképpen a mondjuk évente Lengyelország ennyi széndiokszidot bocsájtana ki. A Joint Research Center, tehát a közös kutatóközpött más módszert annál jóval nagyobbnak ítélte a széndiokszid kibocsátás csökkentés mértékét. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai alapján a szélenergia egyharmadát adta a az üvegházhatást kibocsátó, kilátó gázok kibocsátásának csökkentésében, tehát egyharmada ennek a megtakarításnak, széndiokszid kibocsátás csökkentésnek pontosan a szélenergiából származott. A megújuló energiaforrásokkal, ráadásul a fosszilis tüzelő anyagok iránti igényünk is csökken, amelyek ügyében ugye importra szorulunk, több százmillió tonnát sikerült ilyen módon meg spórolni. A teljes üzemanyag felhasználás 10%-át jelenti ez, ami az energiállátás biztonságának a célját is szolgálja egyben. Az importált tüzelőanyagok nem importálásával így 2014-ben kb. 20 milliárd eurót takarított meg az Európai Unió. A 2015-ös jelentés alapján a megújuló energiaforrás ágazatban a gazdasági válság közepén is nőtt a foglalkoztatás. 2008 és 2014 között kb. fél millió munkáját teremtettek ebben, 1 millió 110 ezer embert foglalkoztattak a megújuló energia ágazatban 2014-ben, ebből a legtöbbet a szélenergia ágazatban. Arról nem is beszélve, hogy például a szélturbina termelés vagy gyártás igen vezető ágazat az Európai Unióban, ezért egyre fontosabbá válik iparpolitikailag. Köszönjük Szerelő asszonynak! Jó hír, hogy ilyen sok európai polgárnak adnak munkát ezáltal. Jarek Valenszakért szót parancsoljon. A végén kezdem, elnök asszony, azt hiszem le kellene zárnunk ezt a petíciót, már csak azért is, mert a petíció benyújtója azt a gondolatot képviseli, hogy ő a szélerőmű parkokat ellenzi. Én tisztelem ezt az álláspontot, noha nem osztom a véleményét. Ugyanakkor ő úgy gondolja, hogy ezen szélerőmű parkokat nem kellene kiterjesztenünk Európa szerte. Megértem a petíció benyújtójának álláspontját, ha ő úgy gondolja, hogy Franciaországban ilyenekre nincs szükség, akkor ezt a helyi hatóságokkal, a nemzeti hatóságokkal kellene megvitatnia, de én jobbnak tartanám, ha például nem avatkozna az én ügyeimbe. Biztos vagyok abban, hogy az én kormányom, a lengyel hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy ezeket a szélerőmű parkokat ne húzzák föl bárhol, olyan helyeken, ahol nem lenne szabad megépíteni őket. Elméletben egyet értek, megértem azt, hogy ő ellenzi ezen szélerőmű parkokat, de úgy gondolom, hogy ez a jövő felé vezető út, ha jól haladunk, ha jól oldjuk meg a környezetvédelmi vonatkozású kérdéseket. Szerintem ezek a szélerőmű parkokra nagy szükség van a tagállamokban, azokban, amelyek szeretnének ilyen szélerőmű parkokat építeni. Tehát még egyszer azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Mrs. Sakurafa. Sakorafa asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nos, mi természetesen azt támogatjuk, hogy zárjuk le a szélerőmű energi- a szélenergiával kapcsolatos kérdéseket. Itt arról van most szó, hogy növeljük az állampolgárok bizalmát. A petíció benyújtója azt említi, hogy az Árhuszi Egyezmény sérül. És nem ez az első alkalom, hogy erről hallunk. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy erről szó sincs, de szeretném még egyszer leszögezni, hogy személy szerint én is beszéltem olyan petíciót benyújtó személyekkel, akik szintén erre hivatkoztak. Gyakran előfordul, hogy gyors eljárásokra kerül sor a döntéshozatal érdekében. Azt hiszem, ezt is meg kellene vizsgálnunk a bizottságunknak. Érdemes, biztos, bizottságunknak ezt meg kellene vizsgálnia jobban, ellenőriznie kellene azt, hogy érdemben mindent betartanak-e, illetve valóban az eljárások megfelelően érvényesülnek-e, azért, hogy az állampolgárok minden szükséges információt megkapjanak, hiszen a szerződés értelmében erre van szükség és fontos őket bevonni a döntéshozatalba. Ami pedig konkrétan ezt a petíciót illeti, azt kérték tőlünk, hogy vegyünk figyelembe bizonyos dokumentumokat. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy ezekkel nem foglalkozott, tehát szerintem az Európai Bizottság meg kellene, hogy indokolja azt, hogy milyen okból nem tett további lépéseket ugyanis a képviselők és a petíció benyújtója biztosak kell legyen abban, hogy minden szükséges aspektust figyelembe vettek. Elnök asszony, az imént már szó esett erről, a bizottság egy értékelési eljárás közepén van, hiszen a tagállamok válaszait kell értékelje. Úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kellene tartanunk, hogy a jövőre nézve is megfelelő tájékoztatást kapjunk. Köszönöm. Thank you. Mr. Terikabras. Köszönöm szépen, Terikabras úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, rövid leszek. A zöldek nevében szólok, ezt nem titkolom. Véleményünk szerint tények szólnak a petíciót benyújtó jelentése ellen. Úgyhogy én is azt javasolnám, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Elnök, köszönöm. Más nem két szót. Ezért azt javaslom, hogy járjunk el így, zárjuk le a petíciót. Hasonló petíciókkal kellett foglalkoznunk már ma délelőtt, és úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak a politikai akarata az, hogy az átmenetet biztosítja a fosszilis energiából, energiaforrásokból a megújulók felé. Ezeknek része a szélerőmű is. Nem hiszem, hogy bele kellene avatkoznunk az egyes országok döntésébe ebben a témában, úgyhogy javaslom, zárjuk le ezt a petíciót. Would, would the petitioner like to comment anymore? A petíciót benyújtó szeretne még hozzászólni? Your beliefs are your beliefs. If you go along and ram... Önök azt hisznek, amit akarnak, és hogyha elemzések nélkül képviselik ezt a törvényekkel szemben, akkor ennek meg lesz a következménye. Elnök asszony. Egyetérthetünk meg nem is ezzel. Mindenesetre lezárjuk ezt a petíciót, és tovább lépünk. A 15. pontot már megvitattuk délelőtt, akárcsak a 16-os pontot, úgyhogy következik a 17. pont. Ez az 1064 per 2011-es számú petíció, az Extremadurában tervezett szélerőmű parkok esetében a stratégiai hatásvizsgálatok hiányáról. A petíciót benyújtott képviselőnek adom meg a szót. Yes, uh, do I have the, uh, do I speak now? Yes. Well, thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. hogy alapvetően az Dúrai nem, nemzet és kulturális örökség nevű szervezetben vagyok itt. Pontosan ezt a kulturális és természeti örökséget kívánjuk megvédeni. 2001 per 42 rendelet megsértését vonatkozik a panaszunk. 18 ezer szél turbina működik Spanyolországban, mégis stratégiai környezetvédelmi tanulmány sosem készült. Ez már önmagában is sérti az Arhaus egyezményt, a 2001 per 42 LK irányelvet ez sérti. A Spanyol Ornitológiai Társaság beszélései szerint 136 hatás tanulmányt vizsgáltak meg Spanyolországban, ez milyen hatással van a madarakra. Ők úgy vélik, hogy 6-tól 18 millióig terjedhet a szélturbinák által megölt madarak és egyéb állatok száma. Extremadura, amely saját kormányával rendelkező régió, négyszer annyi energiát állít elő, mint amennyit felhasznált, további energiára nincs szükségünk. De az Extremadura kormányzat szeretne saját céljai miatt Hát igazából nem is tudjuk, hogy eh, miért akar szélfarmokat ebben a, eh, ezen a részen. Itt igazán nem nagyon fúj a szél. Sok lobbistával jó kapcsolatokat ápol, és eh, olyan spekulátorokkal, akik a forgalton keresztül kormányra kerülnek, és nagyon gyakran pedig a cégek alkalmazzák a volt kabinettagokat. Még egyszer mondom, durában nem nagyon fúj a szél, alapvetően a támogatások, a szubvenciók a vonzóak számukra. dura kormánya és annak vezetője alapvetően nem rendelkezik semmiféle tervel ezekre a szélturbinákra vonatkozóan. És stratégiai környezetvédelmi tanulmányokat sem végeznek, pedig az irányelv és az Arhausi Egyezmény is ezt követelné meg tőlük. Tehát Azért, hogy ne kelljen ilyen hatástanulmányt végezni, semmiféle tervet sem készítenek. Alapvetően Extremadurában ilyen alakárt módon választják ki, hogy hova építenek szélfarmot, és mivel jó kapcsolataik vannak a kormányzatnál, ezért mindenféle stratégiai, környezetvédelmi tanulmány vagy terven nélkül egész egyszerűen ne kapják az e- engedélyt mi történik. Az Európai Bizottság először egyetértett velünk 2013. szeptemberében. A PETI szakbizottság e, nyilatkozata is kimondja ezt. Aztán a spanyol kormány válaszát megkapva változtattak az álláspontukon. Az Európai Bizottság beadta a derekát az extrema dura kormányzati logikának, pedig hát ez a logika egyáltalán nem állja meg a helyét. Meg is magyarázom, hogy miért. Hogyha valakinek kötelessége egy ilyen stratégiai környezetvédelmi tanulmányt végezni, és ha úgy tesznek, hogy hát nincs erre szükség, mert nincs is terv, Hát, hogyha csak azért nem készült terv, hogy ne kelljen e, tanulmányt készíteni, akkor így tulajdonképpen az egész rendszert e, kúnolják ezzel ki, az egész egy, egy vicc, egy ilyen stratégiai hatás eh, tanulmány kötelező egyet elvégezni, mégis van itt egy ország, ahol semmi ilyen nem készül. Tervek sem készülnek, egész egyszerűen hoznak mindenféle döntéseket, az administratív eljárásokat használják ki arra, hogy megkapják az engedélyt. Hát ez így működik. Ez egyszerűen botrány, semmiféle tervezés és értékelés nem történik. Ez az Árhausz Egyezmény világos megsértése, akárhonnan nézzük, és nem ez az egyetlen ország, amelyik lábbal tipolja az Árhausz Egyezményt. Ha jól tudom, akkor másik nyolc országban is ugyanígy állnak az UNCE e és az Árhaus-C e egyezmény vonatkozó compliance bizottsága és ezt elítélte. Röviden tehát az Európai Unió szerengeti parkja ez igazából 80 ezer daru fészkelit vannak, akik 120 ezerre beszélik az itt áttelelő darvak számát. Több gólya fészke itt, mint bárhol fekete gólyák, öt különböző sas fajta itt telel, arany sas, hogy is mondjuk ezt, a, a kigyászsas három különböző keselyű, a, a veszélyeztetett egyiptomi keselyű a parlagisasok, a szirtisasok eh, mellett eh, itt eh, a barna kányák és a vörös kányák is itt telelnek át. Nagyon sok olasz völgyből pontosan a, a, a szélfarmok, a szélturbinák miatt tűntek el. Tehát Európa többi részéről eltűnnek ezek a fajok, ez az utolsó mencsárok, ez egy igazi szerengeti park, mondom még egyszer. Az extremadurai szélfarmok igazi biológiai eh, katasztrófát eh, okozhatnak, ezért lenne szükség ezekre eh, az hatástanulmányokra. 14 védett ragadozó faj él Extremadurában. Az ibériai hiúz a legveszélyeztetettebb macska fajta, macska féle eh, az egész eh, világon. Tudják ugye, hogy ezek a turbinák eh, vibrációt okoznak, infrahangon hangot keltenek, és alacsony frekvenciájú hangot, már pedig azt tudjuk, hogy a hiúz a fülével vadászik. Hogyha nem hall semmit, nem hallja az áldozatát a hiúz, mert ugye éjszaka vadászik, hogyha nem hall, zavarják a hallását, akkor nem tud vadászni, nem tud vadászni, nincs mit ennie, tehát itt is ez az a biológiai katasztrófa, amely készülőben van Exmondurában. Mit kérünk? Azt kérjük, hogy az Európai Parlament avatkozzon be az Európai Bizottságnál annak érdekében, hogy a projekteket, ezeket a Szélfarm projekteket állítsák le, amelyeket egyébként az extremadúrai kormány már jóvá hagyott, és minél hamarabb tegyék ezt meg. Itt nem csak extrema duráról van szó, az egész Európai Unió biodiverzitása forog itt kockán, hogyha nem alkalmazzuk a jogszabályokat, a törvényeket, hogyha a stratégiai környezetvédelmi hatástolmányok készítését nem követeljük meg, pedig az Árhuszi Egyezményben ezt elfogadtuk, akkor nem csak törvényt sértünk, hanem azt a benyomást is keltjük, hogy az európai intézmények a törvényen felül állnak, pedig hát ez nem így van és a jelenlegi Európa ellenes közvéleménynek ezt bizony nem sokat befordítására nem sokat segít. Köszönjük, gyerek, Jerek? Nem, bocsánat. Ez az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Reggel 9 óta elnökre kezdek fáradni. Most adom meg a szót Daniel Fernández Gómeznek az Európai Bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a petíció benyújtójának is, hogy kifejtette az álláspontját azon tényekről, amelyek a petíció tárgyát képezik. Ahogy a petíció benyújtója elmondta, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a, az Európai Unió joga, jogát megsértik egy szélerőmű park létesítésével kapcsolatban, Extremadura régióban, azzal szemben, amit most elmondott a petíció benyújtója, az Európai Bizottság kapott is egy, kapott egy panaszt, amely arra utalt, hogy nem készült stratégiai környezeti vizsgálat, egy stratégiai hatásértékelés a szélerőmű parkokkal kapcsolatos értékelés ezt az extremadurai kormány rendelettel, rendeletre építették, és ez szabályozta azt, hogy milyen napján lehet megadni az engedélyt Extremadura régióban egy szélerőmű park létrehozására különböző természeti övezetekben, és általában szabályozta azt is, hogy milyen eljárást kell követni a szélerőmű eh, parkok létrehozásával kapcsolatban, ugyan az petíció benyújtója is elmondta, ez a régió még nem rendelkezik ilyen szélerőmű parkkal. Miután a bizottsághoz eljutott ez a panasz, ezt továbbítottuk a petíciós bizottsághoz, felvettük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal. Egy informatikai alkalmazás az EU Pilot által, így információt kértünk tőlünk ezen panaszsal kapcsolatban. És ezen, ezen információcsere során arra törekedtünk, azt kértük, hogy a spanyol hatóságok vessenek véget ennek a jogsértésnek. Miután a spanyol hatóságoktól megkaptuk az információt, és ugye figyelembe vettük azt az információt is, amelyet korábban a petíció benyújtóitól, illetve a feljelentőktől kaptunk. Az első előzetes értékelés arra következtetésre jutott, hogy valóban itt egy olyan tervről volt szó, amely a 2001 per 42-es irányelvhez kapcsolódik. Ez ugye a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv, és a bizottság úgy döntött, hogy egy jogsértési eljárást kezdezményez A spanyol királysághoz 2013 áprilisában egy levelet juttattunk el, amelyben felkértük a spanyol hatóságokat arra, hogy az Európai Bizottsághoz jutassák el megállapításaikat, megfigyeléseiket azon tényekkel kapcsolatban, amelyek az Európai Unió jogszabályainak megsértésére vonatkoztak az előzetes értékelés alapján. A válaszban a spanyol hatóságok arról tanúskodtak, hogy értik, megértették az Európai Bizottság álláspontját, és arra hivatkoztak, hogy ez a szélerőmű park létesítésének terve nem tartozik az irányelv hatáskörébe, ugyanis ennek a 2001 per 42-es irányelvnek a kettes cikke meghatározza, hogy melyek azok a tervek és programok, amelyeket egy stratégiai értékelésnek kell alávetni. Konkrétan ez a kettes cikk két feltételt támaszt, ezek kumulatív jellegűek, tehát mind a kettőnek érvényesülnie kell ahhoz, hogy egy terv vagy program esetében egy stratégiai értékelés kell elkészüljön a környezeti hatásra vonatkozóan. Az első feltétel az, hogy itt olyan programokról és tervekről kell legyen szó, amelyek meghozatala egy nemzeti hatóság, regionális vagy helyi hatóság illetékességébe tartozik. A második feltétel pedig az, hogy különböző jogi rendelkezések vagy adminisztratív rendelkezések tegyék ezt szükségessé. Nos, ebben az esetben a spanyol hatóságok alátámasztották azt, hogy nincs semmilyen adminisztratív vagy szabályozási előírás, amely szükségessé tenni egy terv kidolgozását nemzeti vagy regionális szinten. Az igazság az, hogy ahogyan a petíció benyújtója is ezt kifejtette, Spanyolországban több ezer szél turbina működik, annak ellenére, hogy nincs egy erre vonatkozó nemzeti terv, és a legtöbb autonóm régió rendelkezik egy saját szélerőmű tervvel. Extremadura hatósága pedig kifejtette azt, hogy jóvá hagyhatták volna saját területükön a szélerőműpark létrehozását a nemzeti jogszabályok értelmében. Az eh, autonóm régió hatósága a rendeletekre hivatkozott, amelyek értelmében véleményük szerint itt egy politikai, gazdasági döntésről volt szó, amely a saját hatáskörükbe tartozik, és a céljuk ezzel gyakorlatilag az volt, hogy a a szélerőmű működéséből származó bevételek egy része az extremadurai társadalom javára legyen fordítható. Itt ugye főleg egy vidéki térségről van szó, amelyben nincs jelentősebb ipar. Éppen ezért ezzel a tervel arra törekedtek, hogy a szélenergia felhasználásából, illetve előállításából származó haszon a lakosság javára legyen fordítható. A nemzeti hatóságok pedig úgy ítélik meg, hogy itt nem történt, nem következett be az uniós jog megsértése, és véleményük szerint itt nem egy olyan tervről volt szó, amelyet különböző administratív, szabályozási vagy jogi rendelkezések motiváltak volna. A spanyol hatóságok minden esetre jelezték, hogy ezen tervet hatályon kívül helyezhetik, ugyanis a gazdasági konjunktúra megváltozott. Ezt a tervet egy olyan időszakban fogadták el, amikor a energia és az összes többi megújuló energia különböző támogatásokban részesült. Ugyanakkor a pénzügyi válság következtében amely Spanyolországot elég drámai módon sújtotta. Megváltozott a helyzet, ugyanis megszűntek ezek a támogatások, megszűntek, megszűnt az ilyenfajta gazdasági tevékenység. Éppen ezért csökkent az érdeklődés a különböző szélerőmű parkok létrehozása iránt, és az extremadurai hatóságok bejelentették, hogy készek arra, hogy hatályon kívül helyezzék ezt a szélenergia tervet, és valóban ezt meg is tették. Jelezték az Európai Bizottság felé, hogy hatályon kívül helyezték a tervet, és ennek következtében az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy lezárja ezt az ügyet, és ezt meg is tette. Köszönöm, elnök asszony. I thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Most a képviselőkhöz fordulok. Járika az első a listán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, két ellentémondásos beszámolót hallottunk. A petíciót benyújtó a nemzeti hatóságokat, az önkormányzatokat és a bizottságot azzal vádolta, hogy nem végzik el a munkájukat, és nem biztosítanak elegendő információt, a bizottság képviselőjét viszont most hallottuk, aki azt mondta, hogy ezt a feladatot ellátták. Úgyhogy talán a petíciót benyújtó tájékoztatnunk kellene, olyan módon, hogy jobban megértse, hogy mennyi munkát fektettek a szélerőművek témájába. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy megváltoztattak a tervek, ezt hallottuk a bizottságtól, és egész más fejleményeknek nézzünk elébe. Úgyhogy nem igazán tudom, hogy akkor hogyan tovább, mert egyrészt úgy tűnik, hogy most már nincs alapja a panasznak, mert az eredeti projektől elálltak, másrészt viszont azt hallottuk, azt a vádat, hogy semmiféle konkrét elemzés, hatástanulmány nem készült, konkrét program. Másrészt viszont azt hallottuk, hogy igen, az önkormányzat beterjesztette ezt a bizottságnak. Úgyhogy nem igazán tudom, hogy akkor most mi legyen. Elnök. Hát nem fantasztikus, mindannyian emberek vagyunk, mint te is. Ezen nehéz témákban. Terika Balesz úr. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Én sem tudom, hogy hogyan legyen. Például szeretném tudni, a Patrimonio Naturali Cultural de Extremadores magán vagy állami vállalkozás. Ezt jó lenne tudni, hogy amikor valamilyen önkormányzatról, nemzeti vagy regionális önkormányzatról vagy magán témáról van szó? Válasz. Magánszemélyekről van szó, akik összefognak azért, hogy Extremadura örökségét védelmezzék. Mert olyan hosszú a neve, hogy nem igazán tudjuk, hogy magán szervezetnek van-e ilyen hosszú neve. Csak szerettem volna tudni. Said something which... Aztán a bizottság is mondott valami olyasmit, ami szerintem kétes, nevezetesen, hogy a gazdasági válság okozta a ö, politikák megváltozását a megújuló energiák vonatkozásában. Tehát nem egészen így van. Erre a változásra 2012 után került sor. Természetesen volt válság, de nem olyan nagy. Ez alatt azt értem, hogy 2008, 9, 10 volt a nagy válság ideje, és a szocialista kormány Spanyolországban a megújuló energiákat támogatta, Úgyhogy egy csomó beruházás ebbe az irányba indult el. De aztán ez megváltozott bizonyos jogi problémák miatt azok számára, akik befektettek és bizonyos garanciákkal rendelkeztek a befektetéseikre. Ez is érdekes dolog. De a legfőbb gondom az, hogy úgy tűnik, hogy Nincsen szakmai értékelés az extramadúrai program mögött. Természetesen erre szükség lenne. Ha nincs felmérés, ez szakmai kérdés. Ezért kérem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, hogy legyen valamilyen tanulmány, hogy tisztázunk egy-két dolgot. Tehát szakmai értékelés készült-e, avagy sem, ez azt gondolom, hogy fontos. Úgyhogy ezért kérem, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Elnök. Igen, nagyon kényes kérdés ez szerintem is, amikor érdekellentét van, hogyan tovább. Egy világos, a petíciót benyújtó szerint a spanyol ombudsman hasonló esetben úgy döntött, hogy a szélerőmű farmok létesítését meg kell, hogy előzze a hatástanulmány. Van egy bizottsági válasz, 2012-ben és 2013-ban születtek ezek, amikor is a, szakbi- a bizottság azt állítja, hogy Spanyolország kötelezettségeit nem teljesíti az irányelvnek megfelelően, és következésképpen hivatalos levelet küldtek Spanyolországnak 2013 áprilisában. De e, ennyi csak az összes információ, amivel rendelkezem, úgyhogy szerintem nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, és meg kell kérnünk az Európai Bizottságot, hogy a aktuális információval jöjjön vissza, hogy mit válaszoltak 2013 óta a spanyol hatóságoknak, mert feltételezem, hogy azóta folyik ez a dialógus közöttük. Hát ezt javasolnám. Egyetért mindenki ezzel? Igen, jó, köszönöm. És akkor visszaadom önnek a szót. Igen, köszönöm, hogyha egy dolgot még hadd mondjak. Volt egy második válasz a Európai Bizottságtól, amelyben alátámasztják és támogatják a spanyol kormány érveit. Ez azzal kapcsolód, ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon sokak miért nem látnak tisztán ebben a kérdésben, mert a spanyol kormány érvei, amelyet most támogat az Európai Bizottság, úgy hangzottak, amelyben nem sok szó van egy másik törvénytervezetről, mert aztán elfogadtak. Úgyhogy teljes zűrzavar van. És az egésznek ez a célja, hogy az embereket összezavarja, hogy az emberek ne tudják, hogy hogyan döntsenek. Ami viszont egyértelmű az az, hogy stratégiai környezettanulmány nem készült. E, ezt pedig a törvények előírják. A közösségi törvények is, és az árusz egyezmény is. És erre nem került sor. Úgyhogy teljesen egyértelmű, kristálytiszta a helyzet, ezt el kell fogadni, és a spanyol kormánynak, az extremadúrai önkormányzatnak azt az utasítást kell küldeni, hogy hatástanulmányt kell készíteni. Ez teljes zűrzavar. Köszönöm. Bocsánat, még egy szó. Elnök, Hadd mondjam el azt, hogy az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy ezt írásban tisztázza, mert írásban kell, hogy lássuk mindezt. Hogyha csak halljuk, az teljesen zűrzavar. Szeretném a képviselők figyelmét is felhívni arra, akik sajnálatos módon csütörtök délután nincsenek itt. Úgyhogy egy csomó információt szeretnénk, friss információt erről. Még egy dolog, a közelmúltban a bizottság azt mondta, hogy ez már nem érvényes, mert a politika megváltozott, most már nem támogatják Spanyolországban a szénenergiát. De az a helyzet, hogy Extremadurában most hagyták jóvá az új ö, ö, szélerőműveket, úgyhogy egyáltalán nem ö, mondtak le erről a tervről, Extremadurában most hagyták jóvá ezeket a környezetvédelmi hatástanulmány nélkül. Elnézést, mondja az elnök asszony. Ez is amellett szól, hogy maradjon nyitva a petíció, és részletes információt kérjünk az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, akkor tovább behetünk? És hatástanulmányt is kérünk? elnök, majd ezt is meg, ez, erre is megkérjük a bizottságot. 18-as pont, az 1056 per 2013-as számú petíció az írószági Cork megyében szélerőművek építéséről Kevin Corcoran állampolgár nyújtotta be. A petíciót benyújtó itt van, Corcoran úr, és meg is adom önnek örömmel a szót. Öt percre, többre nem, parancsoljon. Madam Chair, um, committee members, thank you. Um... Elnök asszony, tisztelt képviselők, Nyugat-Írországban, Cox megyében található erdőről van szó, körülbelül 250 hektár maradt összesen ebből. Ez az egyetlen, ami még megmaradt. Ez egy eh, nagyon fontos eh, terület, amelyet az Euróhabitát eh, irányelv alapján is védelemre részesül. Ez a Li és a Tun folyok összefolyásánál található. Ez alapvetően egy delta terület, egy hordalék talajon meglévő erdő. Ez egy ártéri ártéri erdő, ártéri növényekkel, alapvetően ezért a vízi, vízgazdálkodás a legfontosabb meghatározója ennek a terület, a terület túlélésének. A Tún folyó vízellátottsága rengeteget romlott az elmúlt két évben. A, az erdőtől a folyás irányában felfele található területen változások következtek be, ennek tudható ez be. Az erózió miatt kidőlnek a fák, ez bárhol látható a hirtelen áradások kidöntik a fát, illetve van, ahol a csatornák kiszáradnak, illetve hordaléklerakódás miatt eltűnnek. A Tún és a Lee folyók mellett a, a folyás felső részén szeretnének szélturbinákat állítani. Ezeket külön ért értékelik, hogy elemzik, nem a kumulatív hatást vizsgálják, miközben hát ezek összeadódhatatnak. Ezek a szélfarmok ezeneképpen látható olyan lápos területeken kerülnének megépítésre, amelyek tulajdonképpen szívacsként működnek, és mint egy felszívják az esővizet a csapadékot, ezáltal lelassítva az áradásokat úgy érezzük, hogy ez a, az áradás enyhítő hatás szűnhetne meg akkor, hogyha megépítik ezeket a szélturbinákat. Úgy érezzük, hogy ez egy valós félelem, valós veszély, ezért fontos, hogy a Habitat élőhely irányelv feltételeinek tegyenek eleget. A már meglévő szélfarmok építése során óriási károkat okozhatnak ezeken a területeken. Ennek már számos formáját láthattuk, a hirtelen áradásokat így egyre gyakoribbá váltak, amelyek az egész deltát, tehát ezt a torkolatvidéket tönkre tehetik, az ártéri erdőt. Úgy érezzük, hogy bármiféle kérelmünket figyelmen kívül hagyták, egy bírósági döntés, amelyet fellebbezés után adtak ki, kimondta, hogy a habitat irányelvet, élőhely irányelvet nem alkalmazták megfelelően. Meggyőződésünk az, hogy ez a válasz, most először válaszoltak nekünk, alapvetően csak a petíciós bizottság száját akarják ezzel betömni, ezért zárásképpen elmondom, hogy az ártéri erdő helyzetének romlását nem akarják megakadályozni, a hatos cikk megsértése ez, illetve a vízgazdálkodási gyakorlat ezen a vízgyűjtő területen is teljesen megváltozhat a szélfarmok miatt. Ezért a petíciós bizottsághoz fordulva azt kérem önöktől, hogy a petícióm komolyságát vizsgálják meg, nem csak ezt az ártéri erdőt akarjuk védeni, hanem a Habitat irányelv, tehát az élőhely irányelv alkalmazásának szeretnénk érvényt szerezni a hazámban, Írországban. Köszönöm. Megint tévedtem. Az Európai Bizottságnak elfelejtettem megadnom a szót. Michael O'Brien következik, parancsoljon. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Kokran úrnak ezt az érdekes prezentációt, amiben felvázolta a legfontosabb kérdéseket. A kollégám, Antenet Lang a felelőse ennek a témának, de egy sérülés miatt nem tud most itt részt venni ezen az ülésen. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a biodiversitás szempontjából, ez az ártéri erdőterület, ez a torkolati erdő, ezért van részesvédelemben az élőhely irányelv keretén belül. Komoly károkat, károk keletkeztek ezen a területen a múltban már, például az 50-es években, amikor egy vízerőmű építése miatt jelentős területek elpusztultak. De továbbra is nagyon fontos természetvédelmi szempontból, amelyet védeni kell, óvni kell, ápolni kell. A petíció első benyújtásakor a panaszos az Európai Bizottságot is megkereste, nagyon komolyan megvizsgáltuk ezt a kérdést, felvetettük az írszervekkel kapcsolatban is ezeket a kérdéseket. 2014-ben egy petíció, a, mert rámutatott ezekre a problémákra. A megyei fejlesztési terv, a helyi szervek, szempontjából vizsgáltuk azt is, hogy a, szélenergia fejlesztési tervek kapcsán milyen információkhoz juthatunk. Komoly előrelépésről tudok beszámolni. Az egész projekt lefolyása, lefolytatása meghatározhatja ennek a területnek a jövőjét, és az ír szervekkel, ezt Cochrane is megerősítheti, egy olyan igazgatási terv kerül kidolgozásra, amely a hidrológiai vízügyi kérdéseket is tárgyalja majd. Természetesen ennek integráltnak kell lennie, hiszen itt minden mindennel összefügg a vízgazdálkodás, az áradás sok megelőzése és más természetvédelmi szabályok mind összefüggnek. Tehát folyik a munka, azt hiszem, hogy ezt pozitívumként mondhatom el, pozitív fejleményként számolhatok be mindenről. Az írszervek arról is biztosítottak bennünket, hogy a megyei fejlesztési terv teljes mértékben tiszteletben tartja az élőhelyi irányelvet, a kapcsán például, hogy megfelelő hatástanulmányokat kell végezni. A felső folyószakaszokon tervezett szélturbinákkal kapcsolatban ez tervezési folyamatban van. Hogyha egy Natura 2000 terület veszélyeztetve van, akkor nagyon szigorú hatástanulmányt kell, környezetvédelmi hatás, környezeti hatástanulmányt kell végezni, amelyre sor került egyébként, amelynek amelyhez egy vízügyi szakember is szakvéleményt készített, de értem azt eh, Cochrane úr eh, azon logikáját, hogy az egyes külön eh, szélturbinák lehet, hogy nem veszélyesek, de ezek együttes hatását alaposabban érdemes megvizsgálni. Még egyszer mondom, folyamatban lévő kérdésről van szó, az írrendszeren belül jelenleg felebbviteli stádiumban van, E, ezért amíg nem zárul le a Írországon belüli jogorvoslati folyamat, addig nem szeretnénk ebbe beavatkozni. Természetesen, hogyha valamiről elfeledkeztünk volna, és amelyre vonatkozóan bizonyítékuk lenne arra, hogy nem tartották az ír szervek magukat az előírásokhoz, akkor ezt persze fel tudjuk vetni a két oldalú kapcsolatokban. Ugyanakkor általánosságban szólva az ír kormányzattal van vitánk azzal kapcsolatban, hogy általában a természetvédelmi döntéseket hogyan hozzák meg, tehát nem veszük félváról ezt a kérdést, és amíg kérdéses ügyekben természetesen további vizsgálódásokat is szívesen végzünk. Köszönjük szépen! Most pedig Iveszti úr, parancsoljon a szó. Thank you, Chair. Muchas Köszönöm szépen. Szeretném eh, jelezni, hogy eh, a GUE támogatja Korkorán úr álláspontját, eh, és egyébként Liad Nirada kollégám, a Sinfény kollégá részéről is szeretném ezt hangsúlyozni. Szükség van valóban arra, hogy egy ártéri erdőt védjünk és megőrizzük, azt hiszem, hogy ezt a panaszos is elmondta, az Európai Bizottság is elmondta, hogy ez egy egyedülálló terület. Sajnálatos módon azonban ma egy veszélyeztetett, veszélyeztetett terület, annak ellenére, hogy az élőhelyekről szóló irányelv értelmében védett, és szerintünk egyébként ezt itt ebben az esetben nem alkalmazzák megfelelő módon. Hallhattuk, hogy milyen fenyegetésnek, veszélynek van kitéve ez a terület, ezért a GUE azt kérni, hogy nyis, ha tartsuk nyitva ezt a petíciót, és arra ösztönözném az Európai Bizottságot, hogy különösen az irányelv, a vonatkozó irányelv hatos cikkének 2-es, 3-as bekezdéseit érvényesítse. Itt a védett természeti területek megőrzését hangsúlyozzuk, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, és fontosnak tartom azt is, hogy a bizottság küldje el az ENVI-nek, amelynek egyébként tagja vagyok, a vonatkozó anyagot. Ami az Európai Bizottságot illeti, elismerte, hogy vannak még tennivalók, össze kell gyűjteni még bizonyos információkat, és talán felmérésekre is szükség van. Éppen ezért kérjük, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót. Itt egy különleges esetlős van szó, és bármit is tegyünk, azt hiszem, hogy vannak még kételyek, amelyeket mindenképpen tisztáznunk kell, ezért kellene nyitva tartanunk ezt a petíciót. Köszönöm, Jerek. Köszönöm, elnök asszony. Nos, egyértelmű, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk. Biztató mindenképpen az, amit a bizottság részéről hallhattunk. Úgy tűnik, hogy bizonyos előrelépés történt, de egyértelmű az is, hogy más területeken még értékelésekre van szükségünk, ez a folyamat még tart, és amíg ez le nem zárult, addig úgy gondolom, hogy figyelemmel kellene kísérnünk ezt a petíciót. Köszönöm, Terry Cabrász úr, köszönöm, elnök asszony. A hozzászólások után azt hiszem, hogy számomra két dolog egyértelmű, történt előrelépés, és folyik a vita és szükség van megfelelő értékelésre. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor ennek alapján azt kell kérjem, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Egyértelműen erre van szükség. Köszönöm, elnök asszony. Eleonora? Sí, grazie. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is teljes mértékben egyetértek azzal, hogy maradjon nyitva a petíció, azért is, mert úgy tűnik számomra, hogy visszatérni ezekre a helyzetekre, vagy egy stratégiára, a nagy projektek vonatkozásában, tehát hogy kisebb részekre bontani ezeket jó lenne, hogy aztán hatékonyabban lehessen a jóváhagyást végrehajtani. Úgyhogy ebben az esetben hagyjuk nyitva, és aztán értékeljünk, vagy orvosoljunk. Ez nem elfogadható stratégia, főleg akkor, amikor ilyen jellegű, ilyen súlyú területekről van szó, amelyeket védenünk kellene. Köszönöm. Now, Mr. Mr. Conqueran, please, the floor is yours for a quick... Conqueran úr, ismét, röviden. Örül, örömmel hallottam ezeket a szavakat, nagyon nehéz bármiféle haladást elérni. A Tun folyóban láttuk a gépeket az erdő mentén, tehát senkit nem tudtam felhívni. Amikor az ember valakit el akar érni, akkor akkor persze soha senkit nem lehet eh, elérni. Protect this unique, um... Eh, remélem, hogy eh, most az egyszer Európa valóban segít nekünk. Elnézést, elnök asszony. Jó lenne tudni, hogy ki kicsoda. Ön magánemberként van itt teljesen? Egyedül próbálja védeni az ártéri erdőt? Mindenféle segítség nélkül? Ez elképesztő. Hadd magyarázzam el akkor, mielőtt tönkretette a, a vízlépcső ezt a területet, több ezer hektárnyi volt ez a terület. Én mondjuk az utolsó a családban, aki minket kényszerre telepítettek ki az erdőből, máshová telepítettek bennünket. E, édesanyámtól, nagyszülőmtől szereztem tudomást erről az egész e, e, erdőről, és aztán a főiskolán is ezt tanultam. 35 éve harcolok azért, hogy védetté nyilvánítsák, és nagy megtiszteletés számomra, hogy itt lehetek a család utolsójaként. Kérem önöket arra, hogy az őseim otthonát mentsük meg, és az élőhely irányelv integritását, az egész irányelvet is megvédjük, és elmondhassam, hogy éljen a demokrácia, éljen az EU. Thank you very much, and this is a, a to me a dream scenario. Köszönöm szépen, ez valóban álomszerű, hogy itt tudunk lezárni egy eh, petíciót, mindenki mindenben eh, egyetért, nyitva tartjuk a petíciót, a bizottságot pedig arra kérjük, hogy folytassa a eh, párbeszédet az ír szervekkel. Legyen valami határidő is, hogy mondjuk tavaszig halljuk önöktől e, erről, de ne tartson ez a végtelenség, és szeretnénk írásban választ kapni. Biztos vagyok benne, hogy erre mód és lehetőség van. Köszönöm önnek pedig jó hazautat Írországba. Hogyha nem bánja, akkor egy tanácsot is adnék. Van egy Csodálatos könyv. A, a férfi, aki fákat ültetett, ez a címe. Az 50-es években írta egy eh, nagyon jó francia író. Ön eh, emlékeztet erre az emberre. Menjen vissza az erdőbe. Our all best wishes. May they fall. És eh, sok sikert a munkájához. And colleagues, you know what, that concludes. Kedves kollégák, ezzel a mai munka végére értünk. Kedves kollégák, voltak, akik itt voltak végig. Azt hiszem Pállal együtt reggel 9 óta itt vagyunk. És legközelebb októberben találkozunk, október 10-én, egy hónap múlva. Úgyhogy kérem, ebben a szellemben folytassák a munkát, találkozunk jövő héten Strasbourgban.